Good morning, colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok, elnézést, hogy eh, ilyen későn kezdünk, és eh, köszönet azoknak, akik pontosan érkeztek. Eh, megkezdjük a 13. napi rendi ponttal a munkánkat. Hadd emlékeztessek rá, hogy a, az Euró Abramopol kapcsolatban az biztosan lesz majd eh, ma délután eh, egy eh, eszmecsere. 13. napi rendi ponttal kezdjük. Pszichoaktív anyagok témájában Lorenzo Fontana az előadó, mivel három hónapos határidőt szabott meg a tanács, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy eh, angolul eh, egyeztetnek eh, ebben az ügyben. Fontana úrat megkérném, hogy röviden ismertesse a jelentéstervezetet, és január 25-e a módosítók benyújtásának határideje. Fontana úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! röviden ismertetném a témát, amiről szó van. Az MDMB kimika, vagyis Black Mamba kapcsán egy közös jelentést készített az Európol és az Európai Kábítószer Megfigyelő Központ és az Európai Bizottság és a tagállamok eh, felkérésére a eh, tanács eh, vizsgáltatta ennek az új pszichoaktív anyagnak, a Black Mamba pontnak a hatásait. A bűnüldöző szerveket is megkérdezték ennek az anyagnak az ellenőrzéséről. Az OEDT eh, Tudományos Bizottság a Black Mamba eh, hatásait eh, vizsgálta, és 2016. októberében a bizottságnak és a tanácsnak a kockázatokról szóló jelentést bemutatta. a cannabiboid receptorok szintetikus gerjesztője vagy izgató szere ez. 23 tagramban azonosították be 2014-től. A Black Mamba nagyon erős hatású anyag, és legális forgalmazása nagyon komoly toxikussági veszélyt jelent. 28 ember halt meg, és 25 ember szenvedett mérgezést emiatt az anyag miatt. A mi is utána néztünk az interneten ennek az anyagnak, és el kell, hogy mondjam, hogy eléggé sokkoló mindaz az információ, amit találtunk róla nagyon súlyos halálesetekről és tartós károsodásról, egészségkárosodásról számolnak be ezek a hírek. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon veszélyes anyag tehát. Köszönöm szépen, Fontána úr. Szeretném megkérdezni, hogy mások is szeretnének-e hozzászólni. Metzola asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Michael Bornit helyettesítem itt, és ő, illetve minden kollégája szeretne köszönetet mondani Fontana úrnak a jelentős tervezett elkészítéséért, a MDMB Smika anyagról szóló tanácsi határozat tervezettel kapcsolatban az Európai Unióban ellenőrzés alá kell vonni ezt az anyagot. Mi egyetértünk ezzel az MDMB Smikát, az MCDDA Tudományos Bizottság Kollega vizsgálta, 23 tagállamban találtak ilyen anyaghasználatot, és 8 tagállamból 28 halálesetről érkezett hír magas a kockázat az akut toxicitásnak, a fogyasztó nem tudhatja, hogy mennyi hatóanyagot tartalmaz ez a szer, ezért a következményeje nem tud felkészülni. Az ügynökség veszélyesnek ítélte meg, és az ellenőrző intézkedések minden feltétele teljesül, úgyhogy mi egyetértünk, mi is javasoljuk az ellenőrzés alávonást. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a jelentés, és hogy mennyire fontos az a cél, amelyet a tanács fogalmazott meg. A tagállamok kötelesek támogatni a büntető jogi szabályokat ezzel kapcsolatban, ha a tagállamok külön döntik el, hogy a büntetőjogi szankciók alá vonják az anyagot, vagy sem, az problémás lehet, hiszen ez a toxikus anyag piacon van, és emellett ott van a hatákon átnyúló kereskedelem, valamint ezáltal nagyon könnyen mozog a belső piacon az anyag. A fiatalok szempontjából fontos ez a szempont sajnos nagyon fiatal személyek élnek ezzel az anyaggal, és ezért kell egy jelentést megalkotnunk a lehető leggyorsabban, és jogalkotói javaslatot tegyünk, hogy minden tagállam büntetőjogi szankciókat alkalmazhasson akkor, amikor az anyag terjesztésével kapcsolatos szabályokat megszegik biztosítani kívánjuk az állampolgárok védelmét, mindenek elők a fiatalok védelmét, tekintettel arra, hogy nagy fokú, nagy mértékben veszélyes ez az anyag. Köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját, és szeretném, ha jó lenne maga a jelentésem a témában. Köszönöm szépen, Grafini asszony. Köszönet Fontana úrnak. Holnap 6 órakor van a határidő és január 23-án beszélünk róla újra a bizottságban, akkor lépjünk át a 14-es pontra. Itt egy bírósági ítéletről van szó, december 21-i ügy, illetve több ügyet vontak össze, az EU jog és a nemzeti jogok adat tárolási ügyben való alkalmazásáról, és át is adnám a szót a jogi osztálynak, hogy ismertessék a véleményüket. Mör úr, kérem, hogy tartsa meg az ismertetőjét. Köszönöm szépen. A mai napon ismertem a bíróság december 21-i ítéletét, ez az ügy adattárolásról szól, távközlési szolgáltatók részéről, valamint a nemzeti hatóságok hozzáféréséről a tárolt adatokhoz. Tulajdonképpen két külön ügy volt, és előzetes döntéshozatal fordultak a bíróságokhoz. Egyrészt a Tele 2 ügy, svéd bíróságok ügye, a másik pedig az Egyesült, Bíróság, Egyesült Királyságbeli Bíróságok ügye. Nemzeti jogszabályokat érintő ügyekről volt szó Svédországban, illetve az Egyesült Királyságban, de a feltett kérdések nagyon hasonlítottak egymáshoz. A két bíróság összeállt, és egy kéréssel fordult az Európai Bírósághoz. A nemzeti jogszabályok jogszerűségéről kérdezték az Európai Bíróságot. Konkrétan az e-privacy irányelvről, amelyet az Európai Parlament és a Tanács együtt fogadott el az irányelvet a karta fényében kell értelmezni. A bíróság is így tett. Mielőtt elolvasnám az ítéletet, elmondanám, hogy a parlament semmiféle észrevételt nem tett meg az ügyben, nem is volt fél. Én azt fogom elmondani, amit a bíróság mondott ki, az egyéb felek véleményeinek meghallgatását követően három kérdéssel foglalkozott a bíróság. Az egyik az Európai Uniós jogszabály hatája, főleg az e-privacy irányelv hatája volt. A másik kérdés azzal foglalkozott, hogy az általános adattárolást egyáltalán megengedi-e az uniós jog. A harmadik kérdés pedig a nemzeti hatóságok tárolt adatokhoz kötő hozzáférésére vonatkozott. Gyorsan átnézem ezeket a kérdéseket. Ami az uniós jog hatáját illeti a bíróság, gondosan átnézte az e-privacy irányelv rendelkezéseit és értelmezte ezeket úgy, hogy együtt olvasta a kartával. A bíróság azt mondta, hogy nem csak az adatok tárolására vonatkozik az ip privacy irányelv, az adatokra, melyeket a szolgáltatók tárolnak, hanem arra is vonatkozik, hogy a nemzeti hatóságok hogyan férhetnek hozzá az adatokhoz. A bíróság nagyon tág hatályt fogalmazott meg az e-privacy irányelv kapcsán. Sokan ezt nem vették készpénznek, azt mondták, hogy csak az első kérdésre vonatkozik az uniós jog, tehát az uniós jog csak a szolgáltatók kötelezettségeivel foglalkozik. Viszont mivel belső piacunk van, azt mondták, hogy a, mm, nem vonatkozik ez az irányelv a mm, rendészeti szervekre, a rendőrségre. A bíróság ezt elutasította, azt mondta, hogy mind a két szempontra vonatkozik az irányelv, a nemzeti hatóságok tárolt adatokhoz történő hozzáférésére is. Az irányelvvel együtt a kartát is figyelembe kell venni. Nagyon fontos ez a parlament számára is, hiszen a parlament is elfogadta magát az irányelvet. A másik ügy a svéd bíróságok kérdésére vonatkozott. A svéd bíróságok azt kérdezték, hogy el lehet-e fogadni olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek általános adattárolásra vonatkoznak, és amikor a svéd bíróság az általános adattárolásról beszélt, azt mondta, hogy az összes forgalommal kapcsolatos és helymeghatározása kapcsolatos adatok tárolásáról van szó. Azaz, mindent, mindent tárolni kell, mindent minden időben. A Tele2 svéd szolgáltató ellenezte ezt a ö, lépést. A Tele2 azt mondta, hogy uniós jogba is ütközne ez, tehát elvi kérdés. A bíróság megvizsgálta ezt a kérdést, és azt mondta, hogy az általános és diszkriminációmentes adattárolás a 15. cikk nem tartalmazza, ha a kartával együtt olvassuk és a bíróság nyomatékosította azt is, hogy ez túllép azon, ami abszolút szükséges, és nem is indokolható egy demokársadalomban az összes adat rögzítése. Tehát ilyen általános adattárolás elfogadhatatlan. A bíróság azt mondja, hogy egész egyszerűen ez nem engedett, és ez nagyon fontos. Kontextusba helyezném az egészet. Nagyon sokan nem így gondolták. A kérdés az, hogy a digitális jogokkal kapcsolatos ítéletet hogyan értelmezzük. Sokan azt úgy értelmezték, hogy itt igazából két vélemény kristálysodott ki. Az egyik vélemény nézőpont szerint azt mondták, hogy az általános adatárolás lehetséges, amennyiben elegendő megfelelő garanciák is léteznek. A főtanácsnok ezt el is mondta a bíróság előtt, és azt mondta, hogy megengedhető az általános adattárolás, ha erősek a garanciák is. A főtanácsnok megjegyezte azt is, amit a, a, a kisebbség elmondott, a telekettő nézepontja volt ez, Sokan Watson urat támogatták a brit ügyben, és az említett kisebbség azt mondta, hogy az általános adattárolás ilyen széles körben teljes mértékben elfogadhatatlan, attól független, hogy milyen garanciáink vannak. A bíróság a főtanácsnök javaslatát és a többség véleményét elutasította, ki, és kimondta azt, hogy a digitális jogokról szóló ítéletben általános és diszkriminációmentes adattárolásra van szükség. A többi, az, át, bocsánat, az általános adattárolás nem elfogadható. Még akkor is, ha az általános és diszkriminációmentes adattárolás sem elfogadható, azért valami indokolt lehet, célzott adattárolás objektív kritériumokon kell, hogy alapuljon és objektív bizonyítékokon. A bíróság azt mondja, hogy a célzott adattárolás korlátozódhat földrajzi kritériumokra, korlátozott időszakra, korlátozott célcsoportra. De ez egy új elképzelés, a, cél, a, a célzott fogalom. Végezetül a harmadik kérdés, a nemzeti hatóságok adatokhoz történő hozzáférése, a bíróság e tekintetben abból indul ki, hogy csak a célzott adattárolás lehet elfogadható. A kérdés az, hogy a nemzeti hatóságok a tárolt adatokhoz mikor férhetnek hozzá. A bíróság itt a digitális jogokkal kapcsolatos ítéletet megvizsgálta, mert a bíróság azt mondta, abban az ítéletben, hogy a nemzeti hatóságoknak egy sor feltételt tiszteletben kell tartania, és fel is sorolja ezeket a Nemzeti Hatóságnak egy ilyen ügyben egy bírósághoz vagy független közigazgatási testülethez kell fordulnia. Ezek a kritériumok továbbra is alkalmazandóak, kötelezőek, mindegyiket tiszteletben kell tartani. Néhányan azt mondták ugyanis ebben az ügyben, hogy nem kell minden kritériumnak eleget tennie, nem, összképet kell tekinteni. É, nem minden kritériumnak eleget kell tenni a hatóságnak. Ez nagyon fontos tisztázás. És az a kitétel, hogy az adattárolás biztosítás előtt mindenképpen egy bíróhoz kell fordulni. De a, emellett az Európai Bíróság a, az említett feltételekhez további feltételeket is csatolt. A bíróság azt mondja, hogy a nemzeti hatóságok általános szabályként csak akkor kaphatnak hozzáférést, az egyének adataihoz, ha az adott szemét azzal gyanúsítják, hogy súlyos bűncselekményben vett részt, tehát gyanúsított. Ez egy feltétel. A bíróság a Strasburgi Emberjogi Bíróság esetjogára utal, a Strasburgi ö, Bíróság a Szakarov ügyben hozott ezzel kapcsolatban ítéletet. Emellett az Európai Bíróság megemlíti azt is, hogy a, amikor az adatot tárolják, az adott szemét, az érintett szemét is tájékoztatni kell, a tren ügyre utalnak itt, ugyanis az adott személynek jogorvoslathoz van joga. Ezeket a feltételeket kell figyelembe venni. Nagyon világos most már az, hogy ezeket a feltételeket mind-mind tiszteletben kell tartani. Tehát azt mondom, hogy fontos az ítélet, az e-privacy irányelv hatáját tisztázza, a bíróság tisztázza azt is, hogy az irányelv és a karta kizárják az általános és diszkriminációs mentes adattárolást, de a célzott adattárolás lehetséges. A nemzeti hatóságok hozzáférése az a tárolt adatokhoz a Digital Rights Island ítéletbe hozott megemlített feltételek plusz még két feltételnek kell, hogy eleget tegyenek. És utalnék még a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság ítéletére. A Digital Rights Island tekintetében a bíróság kimondta a véleményét, és Strasbourgban hoztak egy ítéletet a Zakharov ügyben, az oroszországi megfigyelési intézkedésekkel kapcsolatban, és a magyarországi intézkedésekkel kapcsolatban is véleményt nyilvánítottak. Nagyon világos az, hogy a luxemburgi és a strasburgi bíróság esetjoga nagyon közel áll egymáshoz ezen a területen. Köszönöm szépen, Miller úr, nagyon hasznos pontosításokat tett meg az adattárolásban, mind diszkriminációmentes adathasználat tekintetében. Ez nagyon-nagyon hasznos volt. Megkérdezném, hogy a tagok számára ez világos-e, hiszen világos az maga az ítélet. A tagokat Azért megkérdezem, hogy kívánnak e hozzászólni ahhoz, ami elhangzott. De maguk az ítéletek nagyon is világosak. Koraca asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, örülök ennek a jogi tisztázásnak. Az adattárolással kapcsolatban kapcsolatos szabályok visszahívása után jogi vákuum alakult ki, jogbizonytalanság és fragmentáció következett be. A tagállamok visszavonhatják az adattállási jogszabályaikat, vagy azt teszik, amit Svédország, azt mondják, hogy a nemzeti jogszabályaik a bíróság ítéletének megfelelnek, ha jól értettem azt, amit ön mondott. Jelenleg problémánk van. A bíróság azt mondta, hogy nem lehet arra kötelezni, általában véve a távközlési ö, szolgáltatókat, hogy diszkriminálják az adatokat. De most a tagállamok azt fogják tenni, amit akarnak. Jelenleg a bírósági pereskedés adja meg a jogbiztonságot, nem a jogszabályok megléte. Ez probléma. Ez egy nagyon fontos téma, amelyel kapcsolatban mindenképpen információ cserére van szükség. Én megértem azt, hogy tiszteletben kell tartani a bírósági ítéleteket, szükség van garanciákra, az arányosságot figyelembe kell venni, stb. De sürgősen előre kell, elő kell terjeszteni a bizottságnak egy javaslatot, hogy a súlyos bűncselekményekkel fel lehet sem venni a harcot, hiszen egyelőre a közrendet veszélyeztető helyzettel állunk szembe. Egy megfelelő jogi keretet kell megteremtenünk, egyelőre jogi fragmentációval küzdünk. Köszönöm szépen. Birgit, Szepi asszony. Köszönöm szépen. Egyetértek a tisztázással és egyetértek Pilt is. Az adatállással kapcsolatos ítéletet követően azt látjuk, hogy még a nemzeti jog szabályok melyeket az európai jog miatt hoztunk létre, ezek is léteznek. Senki nem vizsgál meg azt, hogy az, ami azokban van, megfelelően jogi hiányossal állunk szemben nem csak az adattárolás esetében, hanem más területeken is. Egymásra ütköző uniós irányelveink vannak, viszont hiába hívjuk ezeket vissza, ha a nemzeti jogszabályok továbbra is léteznek. Nem tudjuk, mi a jogalap, és azt sem, hogy mit lehetne tenni. Nagyon hálás vagyok éppen ezért, a tisztázásért. A rendészet adatokhoz történő hozzáférésével is foglalkozik az ítélet. Különböző célokra különböző adatbázisokat hoztunk létre, de most további adattárolásokat, adatbázisokat is létrehozunk, és azt mondjuk, hogy a rendészeti szervek ezekhez hozzáférhetnek, és megemlítjük az interoperabilitást is a rendszer kapcsán. A munkacsoportunkban már Többször elmondtuk, hogy világos szabályokra van szükség, arra vonatkozóan, hogy ki férhet hozzá az összes adatbázishoz, és ki kell mondani azt is, hogy miért kellene a hatóságoknak hozzáférniük. Világos szabályokra van szükség minden ilyen területen. Köszönöm szépen, Birgit. Kornélia. Cornelia, then Sophie. Wunderbar. Um... Ähm, Cornélia után Szofi. Igen, köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy pontosítottak. Bár azért világos volt, hogy világos a helyzet. Az irányelv e-, esete világos volt. Ha már nem érvényes, akkor nem érvényes. És ez így jól van. De még mindig jobb az, hogy egyel több ítéletünk legyen, mint egyel kevesebb. A célzott adattárolással kapcsolatban az EU PNR kapcsán jó néhány vita zajlott, én emlékszem azokra, és emlékszem a javaslatokra is. Elhangzott, hogy megértjük, hogy bizonyos célzott tárolásra szükség van, gyanús helyzetekben, igen, igen. Nem vagyunk észrevetlenek, tudjuk, hogy erre szükség van, de az általános adattárolás nem megengedhető, ezért ez így jó. Még jobb az, hogy a nemzeti hatóságok esetében azt mondjuk, hogy igen, nekik is van közük a dologhoz, ezt is tisztázzuk. És végül is logikusan adódott ebből, de a nemzeti hatóságok meglepődtek azon, hogy nem tehetnek semmit. De ennek az egésznek meg lesznek a következményei. Az első kérdés az, hogy lesz -e ennek kihatásra a kedvenc EU PNR-ünkre, hiszen abban is szerepel az adattárolás. Lát-e kihatást erre, vagy pedig nem? És a bizottságtól is meg kellene kérdeznünk azt, hogy mi lesz most? Ha a nemzeti hatóságok továbbra is szépen eljárhatnak, és az Európai Uniós szint is szépen tovább eljárhat, ez a kettő egymáshoz nem illeszkedik. Vannak következmények, ezeket nem lehet lesöpörni az asztalról. A szerződések őreiként ha a bizottság úgy érzi, hogy már nem illetékes ilyen tekintetben, hát én nagyon remélem, hogy a bizottság nem gondol erre. Köszönöm szépen, Cornelia. Úgy gondolom, hogy természetesen van logika a bizottság dokumentumában, és vissza is fogjuk majd adni a szót a bizottság képviselőjének, illetve a biztossal találkozunk ma délután, hogyha vannak még kérdések, akkor ezeket lehet tisztázni. Ez egy olyan kérdés, amit feltettünk azok mellett a kérdések mellett, amit mindig felszoktunk tenni. Tehát mindjárt visszadom a szót a bizottság részéről Miller úrnak, de addig is Szofi. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a prezentációt. Elolvastam egyébként a karácsonyi szünetben magát a bírósági ítéletet, amelyet lenyűgöző és izgalmas olvasmánynak találtam. Koracabét asszonynak szeretném elmondani, hogy vannak tagállami bírósági ítéletek is, amelyeket figyelembe kell venni. Nem minden tagállam fogadta el ennek következményeit, de voltak olyanok, amelyek igen, tehát nem csak ez az egy ítélet van. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy azok a nemzeti jogszabályok, amelyeket nem helyeztek hatályon kívül, ezek most sértik az Európai Unió jogszabályait. Tehát, hogyha új adatvédelmi irányelvre tesznek javaslatot, akkor a szabálysértési eljárásokat is el kell indítani, hiszen a bizottságnak ez a feladata. Nem arról van szó, hogy a bizottságnak megadjuk a lehetőséget arra, hogy fellépjen, a bizottságnak kötelessége fellépni ezekben a kötelezettségszegési esetekben. Tökéletesen emlékszem arra, amikor ezt az irányelvet itt tárgyaltuk a parlamentben, én nem tartoztam a támogatók közé. És sajnos azok az érvek, amelyek megjelentek itt a bírósági ítéletben, megjelentek a mi vitáinkban is. Például a terrorizmus és szervezetbűnözés elleni harcban fel lehet-e használni személyes adatokat? Hát természetesen ezt csak maximális szükségesség esetén lehet megtenni, és az arányosság elvét alkalmazza. Miért is akarnánk ennél tovább menni? Sokan kritizálják a bíróságot, pedig a bíróság csak kiigazította azt a rosszul megfogalmazott irányelvet, amit mi létrehoztunk. Tehát nekünk kellene jobb munkát végezni és hogyha ezt az irányelvet tisztáznánk, akkor az pozitív hatása lenne más Európai Uniós jogszabályokra, illetve nemzetközi megállapodásokra is. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a jogi szolgálatoknak el kellene gondolkodni azon, hogy ennek milyen következményei lesznek, és hogy ez milyen kihatással lesz majd a nemzetközi megállapodásokra. számomra a bíróság egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy az alapjogi kartát kell alkalmazni, és az ehhez kapcsolt érvelés. Azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha ennek a kitételnek, ennek a következtetésnek a kihatásait is megnéznénk más helyzetekre kivetítve. Köszönöm szépen, Szofi. Szeretne még valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor Miller úrnak visszaadom a szót a bizottság részéről, hogy válaszoljon. Akkor először a bizottság képviselőnek adok szót, és utána Miller úrnak. Köszönöm szépen, meghallgattuk természetesen az érveket, a hozzászólásokat, és azt, hogy ösztönzik a bizottságot arra, hogy cselekedjen. Jelen pillanatban nem tudom elkötelezni magam egyetlen irányba sem, rendkívül fontos bírósági ítéletről van szó, ezt mindannyian tudjuk és vizsgáljuk még ezt az ítéletet, elemezzük ezt, és folyamatos tárgyalásban állunk a tagállamokkal is. A biztos ugye itt lesz ma délután, úgyhogy gondolom, hogy a politikai kérdéseket neki kell majd feltenni, ő fogja majd elmondani a politikai irányvonalakat de természetesen jegyeztük és komolyan is vesszük az itt elhangzott megjegyzéseket, és biztosítom önöket affelől, hogy a bizottság megteszi, amit meg kell tennie. Mint ahogy említettem, elemezzük ennek az ítéletnek a kihatását, éppen ezért többet most nem tudok elmondani, de köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, mondja az elnök, valóban Szofinak is igaza van abban, hogy a bizottságnak a megfelelő politikai irányvonalakat most meg kell találnia, hogy lesz-e kötelezettségi, kötelezettségszegési eljárás vagy sem. Az, hogy mindezt elmondta a bizottság, az számunkra is rendkívül fontos, így most tisztában látunk. És természetesen délután nem fogjuk elmulasztani, hogy magától a biztostól is megkérdezzük a politikai irányvonalakat. Szofi, még egyszer. Hát mit jelent az, hogy valakinek meg kell kérdeznie itt ebben a szakbizottságban? Elnök, én csak általánosságban fogalmaztam, a valaki az azt jelenti, hogy itt közülünk egy tag a szakbizottságból. Érdekes, hogy Szofi ennyiszer visszakérdez, nem szokta így húzni az időt. Tehát akkor most Miller úrnak tényleg visszaadom a szót, és kérném, hogy a PNR-re való kihatásról a többi már meghozott ítéletről is szóljon, illetve hogy vonjon le következtetéseket. Köszönöm szépen maga az ítélet. Szerintem egyértelmű tudjuk, hogy mivel van dolgunk és tudjuk, hogy az adatmegőrzés kapcsán milyen szabályoknak kell megfelelni. Az elektronikus kommunikációs szolgáltatások, az e-privacy, ismerjük pontosan ezeket az irányelveket és jogszabályokat. A kérdés tulajdonképpen az, hogy a szűk értelmezésen kívül, az adatmegőrzésen kívül milyen kihatásai lesznek. Természetesen igen, lesznek kihatásai, és vannak kihatásai ennek az ítéletnek a bíróság mindig rendkívül óvatosan jár el minden egyes adatmegőrzési ügyben, mind a karta, mind pedig az e-privacy irányelv figyelembevételével. Gondolom, hogy ez mindenki számára egyértelmű. Ami a karta alkalmazását illeti, erre konkrét kérdés is vonatkozott, ez tényleg nagyon érdekes kérdés, és remek példája annak, hogy hogyan kell megfelelőképpen értelmezni ezt a kérdést a kartában, és itt az érvelés kristálytiszta a bíróság részéről, és jó modellt is jelent, úgyhogy valóban ezt a modellt kell használni. Lehet, hogy nem mindig ugyanarra a következtetésre fognak majd eljutni, de a bíróság ugye kimondta, hogy most már a nemzeti bíróságokon van a sor, hogy ezt alkalmazzák. Szerintem az irányvonalak teljesen egyértelműek, és ezeket a szabályokat más területekre is lehet alkalmazni. Egyértelműen felmerül ugye a PNR, mint első példa. Az Európai Uniós jogszabályok és a nemzetközi megállapodások összefonódásának kapcsán. Na most, hogy ez hogyan alkalmazható más területeken, hát a kanadai PNR ügyben sajnálatos módon valószínűleg következő hasonló probléma kialakul majd, nem tudjuk megmondani, hogy mikor, de ez valószínűleg bekövetkezik. A, a kanadai tárgyalás egyébként egy héttel ezelőtt a tárgyalás előtt volt, a raportőr ugyanaz, a bíró ugyanaz, aki ezzel foglalkozik. Tehát azt hiszem, hogy ez így logikus. Az is úgy volt logikus, hogy ezzel az ügyel foglalkozzanak először, és utána következzék majd a másik. Reméljük, hogy megfelelő irányvonalat kapunk majd a jövőre nézve. Természetesen külön-külön is vizsgálnunk kell ezeket az ügyeket, de az összefonódások is egyértelműek. Köszönöm szépen, akkor ma háromkor majd eh, ezzel is foglalkozunk. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és következzen a 15-ös napi rendi pont. A menekültő Szilvi Guillaum az előadó, közös biztonságos származási ország listáról van itt szó. A eh, nemzetközi védelmet eh, érdemlő személyek vonatkozásában ez egy rendelet tervezet, amely a bizottságtól érkezett, a tolmácsok nem hallják az elnököt, nagy a zaj, tehát az EASZO tanulmányt készített, a nemzetközi védelemmel kapcsolatosan a biztonságos ö, származási országokról, hat nyugat-balkáni országról van szó, és most a, a szakértői tanulmányokat ö, fogjuk ö, megismerni a szakvéleményeket a nyugat-balkáni országok és Törökország vonatkozásában. Lüten úr fog beszélni erről, és természetesen Guillaume asszony, az előadónk is itt van. Lüten úrnak most meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Word Luten vagyok, és az EASO információs részlegétől érkeztem. José Carreira, az EASO ügyvezető igazgatója nevében szeretnék köszönetet mondani a Libeszak bizottságnak a meghívásért és a lehetőségért, hogy ezt a hét jelentést, amely 2016 novemberében jelentek meg, a nyugat-balkáni országokra és Törökországra vonatkozóan ismertetem némi háttérinformációval is szolgálnék arról, hogy hogyan készült ez a jelentés, mi alapján, és utána bizonyos horizontális következtetéseket is szeretnék levonni ami az összefüggéseket, körülményeket illeti, mint tudják, 2015. szeptember 9-én az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be egy közös származási ország listára vonatkozóan, ami tartalmazná a nyugat-balkáni országokat és Törökországot. Február 26-án kaptuk meg az Európai Parlament felkérését, hogy készítsünk szakvéleményt Törökországról, és április 1-én a tanács tanácstól és kaptunk ilyen felkérést Törökország és az összes nyugat-balkáni ország vonatkozásában. A válaszunkban kötelezettséget vállaltunk arra, hogy származási országjelentést készítünk a hét országról, valamint statisztikai összefoglalót a menedékkérők számáról ezen országok vonatkozásában ideiglenes EASO eh, adatok alapján eh, dolgoztunk. A, nyilván az adatok eh, hozzáférhetősége korlátozott. menedékkérelmek, visszavont menedékkérelmek, folyamatban lévő ügyek, a referencia időszak 2015. október 15 és 2016. szeptember 15 között volt. a hét származási ország jelentést a zelzó módszertan alapján állítottuk össze. Tényszerű információkat gyűjtöttünk be különböző forrásokból, mindig ellenőriztük őket a tagállamokkal együtt készültek a jelentések, négy szakpolitikai mm, mm, egyeztetésre került sor, mm, különböző eseteket vizsgáltunk meg. Ugyan olyan referenciákkal dolgoztunk a hét jelentésnél, tagállamtól érkezett inputból indultunk ki, kérdőívet küldtünk ki 2015. júniusában és az eladott válaszokból, illetve a stratégiai hálózathoz is fordultunk 2016. áprilisában a menedékjogi irányelvben tartalmazott feltételek szerint foglalkoztunk a származási országokkal. Hadd mondjam el, hogy mit is jelentenek ezek a referenciák. A menedékügyi irányelv azt mondja ki, hogy az a származási ország biztonságos, ahol a jogi helyzet és a jogszabályok alkalmazása a demokratikus rendszer és a politikai körülmények alapján feltételezhető, hogy a, ahogy a kvalifikációs irányelv 9. cikke előírja, nincs üldözés, kínzás, embertelen bánásmód vagy büntetés, illetve ennek fenyegetése és a nem fenyeget fegyveres konfliktus sem. Tehát a, az állami berendezkedés, a társadalmi politikai körülmények, a jogállam helyzete, a közbiztonsági helyzet és az emberi jogi helyzet általában, és a kisebbségek, bizonyos kategóriák jogor, ö, ö, esetében jogi helyzete például az újságíróknak, vagy LMBT személyeknek, nőknek, stb. Kétezer tehát egyetlen kivételt alkalmaztunk a határidők tekintetében 2016. november 9-én született egy Európai Bizottsági kommunikáció, ezt figyelembe vettük egyébként, október 15-én zárult az adatgyűjtés. Az EASO és a tagállami COI egységek, kutatói együtt készítették a jelentéseket. Nem fogom részletezni, de ezen a szlájdon jól látják, hogy hogyan alakult a munkamegosztás. A következő oldalon, hát persze nem fogom tudni a, mind a hét jelentés részletesen ismertetni, inkább az olyan ö, horizontális témákról beszélek, amelyek mind a hét országra érvényesek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a lista nem kimerítő, csak példaértékű ez az illusztráció, jelentés sokkal bővebb. Ahogy korábban már említettem, értékelést, konklúziókat nem készít az EASO, nem is kell így értékelni ezt a jelentést. Ezen a szlájdon néhány olyan témát találnak, amely releváns lehet a biztonságos származási ország meghatározásnál mind a hét ország vonatkozásában, ami a jogi és intézményes kereteket illeti a nyugati, nyugat-balkán és országok és Törökország esetében mm, különböző a helyzet, reformok folynak, az EU-val vízumliberalizáció a cél, um, de a reform nem mindenhol volt még sikeres. Ami a politikai rendszert illeti, általánosságban a választások tisztességesek és szabadok, a politikai stabilitás instabilitás a Nyugat-Balkánon különböző, konfrontáció van, kormány, ellenzék között, illetve bizonyos helyeken tartósan bolykottálja a parlamentet az ellenzék. 2015. februárjában Macedóniában súlyos lehallgatási botrány robbant ki, és ezt bolykott követte. A parlamenti bolykottról számoltak be Koszovóból is 2000 15 októberében Montenegróban súlyos kormányellenes tiltakozás volt 2015 szeptemberétől, októberben választásokat tartottak, és állítólagos államcsényre került sor, különböző weboldalakat zártak be. Törökországban a 2016 júliusi államcsény után megkérdőjelezhető az arányossága a válaszintézkedéseknek, bebörtönzéseknek, amelyeknek súlyos kihatása volt a hadseregre, az igazságszolgáltatásra, az oktatásra, a médiára, a cégekre, stb. Sokan tisztogatásról beszélnek, több ezer embert letartóztattak el, bocsátottak, és a parlamentben a HDP párt mentességét is feloldották, bizonyos parlamenti képviselőket is letartóztattak. Korrupcióra és hatalmi visszaélésre is utalnak jelek mind a hét országban. Több ország jelentős előrelépést tett a jogszabályok adaptálása terén, illetve korrupció ellenes intézmények felállítása terén, de a kivizsgálás, a büntetőeljárások mértéke nem elegendő a bűnöldöző szervek túlzott erőt alkalmaznak több országban, különösen a kormányellenes tüntetéseknél. Különösen Törökország esetében arra hallottunk állításokat, hogy az államcsíny kísérlet után túlzott rendőri fellépésre került sor a terrorellenes küzdelemben az elszámoltatási mechanizmusok célokat megerősítik, de még mindig nem eléggé hatékonyak az igazságszolgáltatás, a bíróság függetlensége a legtöbb országban aggodalomra ad okot, a Jugoszláv köztársaság Macedónia esetében ugye lehallgatásról kaptunk jelentést, illetve az igazságszolgáltatásba való beavatkozásról Törökországban tömegesen bocsátottak el bírákat, közben az igazságszolgáltatás reformja jelentősen előrelépett Albániában, Koszovóban, Szerbiában, Montenegróban, de a végrehajtás itt is lassan megy ráadásul a kinevezéseknél, a bírek értékelésénél továbbra sincs átláthatóság, illetve politikai eh, beavatkozás érvényesül, ami a közbiztonsági helyzetet illeti általánosságban eh, szilárdnak, stabilnak eh, minősül a Nyugat-Balkánon egyes helyi interetnikai feszültségek kialakultak, 15 májusában például jelentős biztonsági incidens alakult ki Kumanovóban, Macedóniában. Úgy tűnik, hogy az UCK vett benne részt, a koszovói szerb közösség is részt vett bizonyos incidensek kirobbantásában. Bosznia-Hercegovinában terrorista merénylőkről is kaptunk híreket. Um, három tényezőt kell Törögországgal kapcsolatban megemlíteni. A délkeleti részen a kurd tűzszünet vége óta jelentős a feszültség, a kurd PKK és a Daesh is merényleteket követett el. A 2016. július 15-i államcsény kísérlet után bevezetett szükségállapot keretében több merényletre és leszámolásra is sor került ami a médiát illeti, gyakran pártos, elfogult a média, illetve politikai befolyásolás, érvényesül, rágalmazás, besározás, fizikai befolyásolás, egyes médiumok vagyonának lefoglalása, emberi jogi aktivisták elszigetelése. Törökországban 2015 második felétől kezdve, de különösen az államcsíny kísérlet óta jelentős számú újságírót tartóztattak le, és médiát zártak be. Koszovóban arról hallottunk, hogy fenyegetik az újságírókat, Szerbiában is érkeztek jelentések besározási kísérletekről. Macedóniában lehallgattak újságíróket és fenyegették őket. Az újságírókat megfélemlítették Bosznia-Hercegovinában a jelentések szerint. Aztán, ami az etnikai és vallási kisebbségeket illeti, a roma, askál és egyiptomi kisebbség elleni diszkriminációról az egész Nyugat-Balkánról érkeztek jelentések, a lakhatás, egészségügy, munkaerőpiac vonatkozásában. A roma menekültek és országon belül elköltözött emberek esetében szintén diszkrimináció érvényesült. Ami a kurd lakosságot illeti, az elmúlt években több reform történt annak érdekében, hogy jogaikat szélesítsék, bővítsék. E, az államcsínkísérlet óta azonban sok leszámolás történt, ami a szexuális kisebbségek helyzetét illeti, aggasztó a helyzetük a legtöbb országban, diszkrimináció, gyűlöletbeszéd, szélsőséges és vallási csoportok, illetve politikusok részéről zaklatás és fizikai erőszak, a bűnöldöző szervek nagyon gyakran nem lépnek fel a, e, az LMBT közösséget sújtó bűncselekmények e, ellen. Homofóbia elleni e, meneteket szerveztek, melegbüszkesség meneteket tartottak a különböző országokban. A következő horizontális kérdés a nők és a gyermekek helyzetének a kérdése szexuális és nemi alapú bűncselekmények történtek, elnyomásról kaptunk jelentéseket a törekvések ellenére. Törökországban nagyon gyakori, a nagyon fiatal lányok kényszer kiházasítása, de a Nyugat-Balkánon is előfordul. Törökországban a gyermekmunka is nagyon elterjedt bizonyos pozitív intézkedések ellenére. Nyugat-Balkánon kényszer koldulásról kaptunk híreket a roma gyerekek esetében végül pedig az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás is folytatódik bizonyos pozitív intézkedések ellenére. Ezzel zárul az ismertető, és arra ösztönzöm önöket, hogy olvassák el az EASO COI jelentést. Ez csak egy bepillantást volt, amit én tudtam adni a jelentésbe. És hogyha szeretnének kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban, hogy a jelentést hogyan készítettük, milyen módszert annal szívesen rendelkezésükre állok. Természetesen szívesen megpróbálok a tör- tartalomra vonatkozó kérdésekre is megfelelni, de megint csak mondom, hogy mi nem értékelünk, ez a társ jogalkotók dolga. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lutin úr. Ön is azt mondta, hogy a jelentés kiértékelése a jelentéstevők árnyék előadók feladata. És akkor meg is kérem Guillaume asszonyt arra, hogy indítsa ezt a vitát. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy elfogadták, hogy megtartsuk ezt a vitát, és szeretnék köszönetet mondani Lutin úrnak, illetve az egész elzos csapatnak. Először is köszönjük, hogy elkészítették ezeket a jelentéseket. Nem látszott most a szlájdokon, és nem derült ki a prezentációból sem, de minden egyes ország esetében hosszú és részletes jelentésről van szó, amelyek nagyon érdekes olvasmányok. Tehát minden egyes ország esetében külön jelentés készült el. Gondolom, hogy mindenki emlékszik arra a vitára, ami eddig elhangzott a biztonságos származási országok kapcsán. Volt néhány blokkoló hozzászólás, de úgy tűnik, hogy most már haladunk előre. A tanácsban is voltak viták magának a listának a lényegével és a felállításával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mely országok szerepeljenek ezen a biztonsági származási országok listáján. Az eredeti javaslathoz képest a kritériumokat át kellett dolgoznunk, mert túlzottan sok illetve túlzottan kevés kritérium volt, nem volt elég a kritériumok száma, ezért a kritériumokat ki kellett egészíteni. Mint ahogy az imént említettem, ez a rövid prezentáció nem takarta, hogy milyen mély és részletes minden egyes jelentés, és úgy gondolom, hogy elfogulatlan és teljes értékű ez az értékelés, amit minden egyes országról megtalálhatunk. Tulajdonképpen a migrációs folyamatok ellenőrzéséről és az ELZO munkájának hatékonyabbá tételéről van szó. Az a prezentáció, ami most elhangzott, illetve a következtetések egyértelműen megmutatták, hogy vannak nagyon komoly problémák több országban is. Ez mindenki számára egyértelmű, ugye itt van Törökország, amely kicsit kilép a sorból a többi hat országhoz képest, a nyugat-balkáni országokhoz képest. Tehát itt van azért egy óriási probléma azzal kapcsolatban, hogy milyen komoly nehézségeket kell még legyőznünk Törökországgal kapcsolatban. Igen, ambiciózus volt az eredeti libés vélemény, de még a trialógus során ezen dolgoznunk kell. Köszönöm szépen, Szilvi! EPP, uh, Mrs. Mrs. Dáti asszony később érkezik, uh, ő az árnyék előadó. Az Áldé részéről Dupré úr, Gerard. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődéssel hallgattam végig az EAZO vezetőjének tájékoztatóját, és szeretnék is köszönetet mondani neki ezért. Magukat a részletes jelentéseket sajnos nem olvastam el, úgyhogy ezeknek a tartalmáról nem tudok érdemben nyilatkozni. Azért van itt néhány pont, néhány transzverzális pont, amit felvetnék. Először is a szólás szabadsága, amely problémát okoz mindegyik országban. Aztán a diszkrimináció, ami minden országban megjelent, illetve a kisebbségek nem megfelelő védelme, ez is mindenhol megjelent. A szexuális irányultságú kisebbségek nem megfelelő védelme szintén megjelenik, aztán a nők és gyermekek védelme, a nők elleni erőszakos cselekmények minden egyes országban megjelennek. nem jegyeztem fel minden elemet, mert az első elemek, amiket elmondott, azok mindenki számára ismertek. Tehát az, hogy ezek ilyen átfogó problémák, és minden egyes országot érintenek, az azért felveti azt a kérdést, hogy a bizottság mégis hogyan tekinteti ezeket az országokat biztonságos származási országnak. Szerintem ez nem nevezhető koherens fellépésnek, ez lenne az első hozzászólásom. Másodszorban megegyeztünk abban, hogy részletes, részleges mandátumról van szó, tehát hogy nem vitázunk a listáról. Tehát akkor most milyen menetrendben vagyunk? Jönne, hogyha valaki megmondaná, hogy most mi a munkaterv. Azt hiszem, hogy a bizottsághoz kellene fordulnom, nem a saját elnöki pulpitusom felé kellene ezt mondani, hanem hol van itt a koherencia? Tehát akkor most javasoltak hét országot, és hogyha megnézzük a felméréseket, akkor azt látom én legalábbis, hogy szerintem egyiknek se kellene a listán szerepelni, és ráadásul van egy olyan ország, amit pluszban tettek hozzá a bizottság eredeti javaslatához, nem igazán megmagyarázott érvek mentén, úgyhogy próbálom felfogni, hogy mit akar a bizottság. az előadónknak szeretnék én is köszönetet mondani, mert nagyon komoly energiával dolgozott azon, hogy a parlament véleményét, vagy hát legalábbis a szakbizottságunk véleményét meg tudja védeni. Köszönöm az erőfeszítéseit, és köszönöm az elvégzett munkát, valamint gratulálok ahhoz, hogy ismét a parlament alelnökévé választották. Szerintem az egész szakbizottság egyértelműen rászavazott, mert bízunk a munkájában. Tehát a kérdésem a következő. Milyen ütemtervben dolgozunk most. A részleges mandátummal dolgozunk, de mit szeretnénk elérni? Legyen egy általános irányelv. Mi, mi az eljárás, amivel most el kell járnunk? Jó lenne, hogyha egyértelmű lenne, hogy miről vitázunk, miről nem vitázunk, és elegem van abból, hogy gúnytűznek itt a parlamenti képviselőkből. Thank you very much, Gerard. Köszönöm szépen, Gerard. Tudom, hogy miért dicsérte meg Guillaume asszonyt, különleges az ő feladatait, megbízták ezzel. És mi a többletértéke annak, ha meghallgatjuk a jelentést, ha közben bekapcsoljuk a tévét, és azt látjuk, ami zajlik máshol. Köszönöm, Zserás, hogy rám mutattál a nyilvánvalóra. Most meg kell néznünk, hogy mi a feladatunk a jelentés kapcsán. Pontosan meg kell határoznunk a feladatunkat, és akkor most minden további nélkül Budó Valero asszony, utána pedig a bizottság fog szót kapni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. Nagyon jó volt hallani arról, hogy a régióban hogyan néz ki a helyzet. Biztonságos származási országok nincsenek. Ha csak hazámat veszem, Assange veszélyes helyzetben van, azért tartják fogva, ha mm, származási orsz- biztonságos származási országok listát akarjuk összeállítani. Azt kell mondjuk, hogy mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy egyénileg külön-külön meghallgassák. Támogatni tudom azt, amit Depré kolléga az előbb elmondott. Nem jó ez az eljárásmód. Először azt kell megnéznünk, hogy mi az anyag tartalma, mi lesz a kihatása, mielőtt javaslatot tudnak előterjeszteni. Nem megfelelően közelítették meg a kérdést. Továbbá, a következtetések. Hát számomra a következtetés nagyon is világos. A biztonságos számozási országok listáját felejtsük el, mindenkit külön-külön meg kell hallgatni, mindenkinek joga van arra, hogy külön meghallgatják. Ez eltér országról országra eltér. Ha például Törökországot nézzük, hát igen, Törökországról tudjuk, hogy nem biztonságos származási ország, és a többiek sem. Attól függően, hogy milyen csoportot vizsgálunk éppen, hogy ki az, aki veszélyeztetett. Én azt kérdezem, hogy önök milyen következtetést vannak le ebből az egészből. Számomra világos. Szerintem hagyjuk ezt a származási országlistát. Köszönöm szépen. Dáti asszony itt van? Vagy Roberta Dáti asszony nevében? Igen, elnézést nem ért ide időben, úgyhogy fel fogom olvasni. Elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Szilvi Guillaume-mal és a többi árnyék jelentéstevővel többször elmondtuk, hogy az EASO munkája és az alkalmazott metódus rendkívül fontos a biztonságos származási országok listájának szempontjából. Ez az alapfeltétele annak, hogy létrejöjjön a biztonságos származási országok megfelelő listája. Remélem, hogy ez milyen minél hosszabb lesz, és hogy a migrációs politikánk alapjául szolgál majd. Fontos, hogy a hét ország mindegyikéről, amely a bizottság javaslatában szerepel, elkészüljön egy külön jelentés, hogy lássuk, hogy ezek valóban biztonságosak-e vagy sem. A Törökországra vonatkozó jelentés esetében sajnáljuk, hogy ehhez ilyen hosszú időre volt szükség. Az európai parlamenti képviselőknek meg kell gondolniuk, hogy mi a továbblépés, milyen diplomáciai eszközöket kell alkalmazni társjogalkotók vagyunk, tehát nekünk is azon kell dolgoznunk, hogy tovább lépjen az a tárgyalás, ami már elég régóta döcögve halad. A máltai elnökséghez szólok, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a rendelettel kapcsolatos vita újrainduljon, és a zsákutcából kikerüljünk. Az európai migrációs politika nagyon komoly aggályokat vet fel minden egyes Európai Uniós polgár számára, tehát mindenkinek vállalnia kell a saját felelősségét, és senki sem bújhat ki a munka alól. Köszönöm szépen, Roberta, Fontos tudni az összes árnyék előadó véleményét. És akkor röviden a bizottságot fogom megkérni arra, hogy szólaljon fel, utána pedig Guillaume asszony lezárja az egészet. Ez így jó? Bizottság részéről van itt valaki? Albina Zima. Albina Zima? Nyilván nem ön fogja most megoldani itt a problémákat, de egy hozzájárulást tehetne. Mm, good morning uh, to all. Um, we, uh, we were really interested. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Érdeklődve hallgatók Klutam urat és az árnyék előadókat. Ami a bizottság véleményét illeti, hát ismerik a bizottság véleményét, a javaslatunkat megtettük már, és akkoriban azt mondtuk, hogy a listán szereplő hét ország a menekültőgyi eljárásokról szóló irányelvben szereplő feltételeknek eleget tesz ahhoz, hogy biztonságos származási országnak minősüljenek. A magyarázó feljegyzésben, amely a javaslatot kísérte, le is írtuk az ezzel kapcsolatos érveket. Az ELZO megtette a maga hozzájárulását a folyamathoz, és nagyon jó az, hogy a társ jogalkotó dönthet erről az ügyről. Viszont egyelőre a társ jogalkotónak kell döntenie. Úgyhogy többet nem is tudok erről mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy nyilatkozott. Nem is várjuk azt, hogy ön a felszólásában megoldja most itt a problémát, csak ez az eljárás. A jelentés integritását nem kérdőjelezők meg, Guillaume asszony is megemlítette. Ismerjük az országokban lévő helyzetet és a, mm, az adott országok politikáját is, de kérem, mondja el, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden és szeretnék természetesen utalni azokra a hosszú vitákra is, amiket a kollégák már a múltban elmondtak nekem. Óriási munkáról van itt szó, azt nyilván tudjuk, hogy ehhez időre van szükség, nem lehet ilyen jelentéseket hirtelen elkészíteni és még akkor is, hogyha ezek kicsit késlekedve készültek el, akkor is rendkívül fontosak. Reméljük, hogy megszületik a biztonságos származási országok listája, és tisztán kell látnunk, hogy hogyan jön létre egy ilyen lista. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy lássuk, hogy az egyik nagy nehézség az volt, hogy nem láttuk tisztán, hogy mi a biztonságos származási ország, és hogy milyen koncepcióval dolgozunk, amikor elkészítjük a listát, illetve hogy a migrációs politikák kialakításában és a migráció kezelésében milyen szerepet játszik majd ez a lista. Az alapjavaslat ugyanis részben ebből az okból született a menekültek helyzete, a menekült jog rendkívül fontos, és erre is kihatással van ez a lista. Az imént felvázoltam néhány kérdést, amely ehhez a dosszióhoz, dosszióhoz kapcsolódik. Természetesen tudjuk, hogy nagyon komoly ellenvélemények is voltak. A Libe keményen állást foglalt, és nagyon magas ambíció szintet ütött meg. Elkezdtük a trialógust a négy legfontosabb fejezet kapcsán, és ebből két fejezetben nagyon komoly elakadások vannak, mondhatnánk, mondhatnánk most példákat. Például azt, hogy a tanácsal arról vitázunk, hogy a nemzeti listákról le kell mondani egy európai lista javára, és elhangzott, hogy ez soha nem fog megtörténni, de hát gondolkozunk azon, hogyha létrejön az európai lista, akkor ugye megszűnnek az országok, a tagállamok által használt egyedi listák. Úgy gondolom, hogy a lista megtalálhatná a helyét az Európai Uniós jogalkotásban, és ugyanolyan magas szintű normákkal kell ezt felruházni, mint a rendeletet. Természetesen lesz még lehetőségünk arra, hogy ezt részletesen megtárgyaljuk mi az árnyék jelentéstevőkkel ezt úgy hívjuk, hogy az egész munkának az architektúrája, a felépítése, de ezek tulajdonképpen az eljárási kérdéseket takarják, a mi kis zsargonunkban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvi. Hasznos volt ez a vita, mert a közös lista megközelítését láthattuk, azt, hogy hogyan állnak hozzá, és előadóasszony elmondta, hogy miért is fontos ez továbbra is. A háromadó egyeztetésekben még beszélünk erről. Jó volt ez az egyeztetés, hogy tudjuk, hogy kinek mi a véleménye. A jelentés integritását nem kérdőjelezzük meg. Teljesen mindegy, hogy milyen időpontot írunk, nagyon hasznos volt a jelentés maga. Köszönjük szépen Lutin úrnak, köszönjük az előadóknak és az árnyék előadóknak is a hozzájárulást, mert ez nagyon hasznos volt. 11 múlt 7 perccel. Nagyon fontos intézményi kérdések és szakpolitikai kérdések következnek. 11.30-kor, fél 12-kor a tanács és a bizottság képviselői is jönnek majd, még nincsenek itt, de meg kell várnunk őket, hogy mindenki itt legyen, úgyhogy most szünetelünk, és fél tizenkettőkor, pontban fél tizenkettőkor kezdjük, kérem legyenek itt. A 16. napi rendel fél tizenkettőkor folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Uh, Kedves kollégák, akkor következzen most a 16-os napi rendi pont. Tudjátok, hogy uh, nagyon fontos napi rendi pont ez. A kollégák uh, jelen vannak, fél 12 van. Köszönöm szépen a türelmeteket, hogy kiváltátok a fél 12-t, hogy elkezdődhessen a napi rendi pont. Néhányan sokan, sokat tudnak erről a témáról, sokan most fognak erről hallani. Röviden elmondom, hol tartunk. Röviden megemlítem azt is, hogy a koordinátori ülésen ezt az ülést követően is meg fogjuk beszélni. Lényeg azonban, hogy átlátható módon beszélgessünk a szakbizottságban a témáról, hogy a koordinátori ülésnek irányt mutassunk. Kollégák, tudjátok, hogy Dánia a 22-es jegyzőkönyv alapján nem vesz részt az Európol munkájában 2017. május 1 akkor lép hatályba az új rendelet. 2015. decemberében népszavazás volt Dániában a témáról, ennek negatív volt az eredménye. Ezután informálisan egyeztetett a Dán hatóság az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy a lehető legszorosabb kapocs fűzze azonban továbbra is az Európolhoz Dániát. Ezek az informális tárgyalások egy közös nyilatkozathoz vezettek Juncker elnök, Tusk elnök és a Dán miniszterelnök között december 15-én 2016-ban. A cél elkerülni a működési hiátusokat. Operatív együttműködési megállapodást fog aláírni az Európol Dániával 2017. május 1 előtt. A még hatályban lévő Európol határozat égisze alatt. A jogi eljárás két egymást követő jogalkotói folyamatot foglal magába, az elsőt meg is fogjuk ma beszélni. Egyrészt Dánia felkerül azon országok listára, melyekkel az Európol nemzetközi megállapodásokat írhat alá, együttműködési megállapodást. Másodszorban az operatív együttműködésre alá is írja a megállapodást az Európol és Dánia. Az Európai Parlament, Parlament véleményét mindkét javaslat témában kikérik. A Lisszabon előtti időkből, harmadik pillérből származik maga a határozat. A szoros a határidő Emellett pedig vannak különböző fontos politikai és jogi kérdések is, melyekkel foglalkozni kell. Ezekről ma lehető legnyitottabban kell beszélnünk, és irányt kell mutatnunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a politikai és intézményi problémát. Örülök annak, hogy a bizottság, az elnökség és a dánhatóságok is felszólalnak. Az ülés előtt mi előkészületekben beszélgettünk már, de nagyon fontos az, hogy a tagok világosan elmondják a véleményüket a témáról. Először a bizottság, és utána a tanácselnöksége kap szót. A Dán hatóság képviselte is itt van, ők is megkapják a szót. Ők az operatív és biztonsági kérdésekről fognak beszélni Dánia nevében. Kollégák, megemlítem még azt is, hogy lesz egy koordinátori ülés a mostani ülést követően, és ott a koordinátoraink fognak dönteni egy sor kérdésben, de én ezt már most szerettem volna megemlíteni, hogy teljesen átlátható legyen a vitánk. És el kell dönteni azt is, hogy ki lesz a, az előadó, el kell döntenünk azt is, hogy legyen-e jogi véleményünk, és ha igen, akkor természetesen gyorsított folyamatra lesz szükség, mert nem késlekedhetünk, ha úgy döntünk, hogy lesz jogi vélemény. Ami pedig a parlamentet és előjogait illeti, van egy olyan anyagunk, amely világosan leírja, hogy ilyen rendkívüli helyzetekben a parlamentnek milyen előjogai vannak. Azért mondom el ezt még a vita előtt, mert nagyon fontos, hogy átlátható legyen az egész vita, és a kollégák tudják, hogy a koordinátorok utána miről fognak beszélni. Ezzel a bevezetővel most nagy örömmel adom meg a szót az Európai Bizottságnak, Luigi Szorekának, aki ismertetni fogja a bizottság véleményét ebben a témában. Luigi, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok a Lébe Szakbizottság tagjainak. Elnök úr vezetőjében már megemlítette, hogy mi a mai téma. Nem fogok a 22-es jegyzőkönyv témájára kitérni, és arra sem, hogy a bizottság teljes mértékben tiszteletben tartja a Dán nép 2015. decemberi népszavazásának eredményét. 2017. május 1-től, amikor is az Európorról szóló rendelet, új rendelet hatályba lép, Dánia nem lesz az Európol tagja. És ilyen tekintetben Dánia az Európol szemben harmadik országnak számít. Dániára nem vonatkozik majd az Európolról szóló rendelet, attól a pillanattól fogva május 1 kezdve, és nem is lesz jogi keretünk az Európol, Dánia, valamint a másik 27 uniós tagállam közötti együttműködésre. Így a politikai döntés az volt, hogy ezt figyelembe véve sürgősen foglalkozzunk ezzel a problémával, hogy mindenki hasznára váljon ez, mindenki érdekét szolgálja, az állampolgárok és a Dán nép érdekeit is. Nem kell belemenem az unió állapotával kapcsolatos részletekbe, megpróbáljuk megtalálni a lehető legjobb eljárásmódot. Világos az, hogy ennek a biztonsági helyzetnek van uniós dimenziója. Minden uniós tagállamnak aktívan kell eljárnia, és képesnek kell lennie az unió rendelkezésére álló eszközöket használnia. Dánia a rendészeti együttműködés szempontjából nem maradhat egy folt, egy szürke zóna, hiszen az ország nagyon fontos együttműködő partner, és az Európol adatbázisok egyik nagy hozzájáruló fele is. Röviden mondanék is néhány információt, ami az millió főre Dánia hozzájárulása Dániát a hetedik legnagyobb országá lépheti elő. Az európai elemzői munka elemzési munkafájlokba hozzájárulást nyújt, és a fókuszpontok közül 29-ből 25-nél nyújtott hozzájárulást. Ez nagyon nagy. Dánia az egyik fő hozzájárulója a szakértői platformnak is. Ezt nem feledve Juncker elnök és Tusk elnök, valamint Rasmussen miniszterelnök egyetértettek abban, hogy egy operatív megállapodással kell minimalizálni azt a negatív hatást, melyet Dánia május 1-i Európából történő távozása eredményez. együttműködés, az együttműködést támogatjuk az Európol és Dánia között, azért, hogy Dánia és az EU is ellenálljon a biztonsági fenyegetettségeknek. A közös nyilatkozat, a tavalyi decemberi közös nyilatkozat Dániára vonatkozik konkrétan, és ez nem hozza majd Dániát olyan pozícióba, hogy teljes jogú Európol tag legyen, de biztosítja a megfelelő együttműködést a rendezeti szervekkel, remélhetőleg a releváns adatokat a felek egymással ki tudják cserélni, megfelelő garanciák mellett. a további lépéseink, melyeket tervezünk, nem biztosítják azt, hogy a, az Europol adatbázisokhoz a Dán rendészeti szervek direkt hozzáférjenek. Dánia harmadik országnak minősül majd, és ezért döntéshozatali joga ott nem fog gyakorolni az Európol igazgató tanácsában sem. A megállapodás, melyet most célzunk meg, attól is függ, hogy Dánia továbbra is uniós tagállam marad-e, és a Schengen tagja, és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, uniós jogszabályokat Dánia hajlandó-e továbbra is alkalmazni május első után, és elfogadja az Európai Bíróság döntéshozatali gyakorlatát. Az Európol, a Tanács, a Bizottság és Dánia a szükséges jogalkotói folyamat folyamatot kezdeményezte, és mindent megteszünk, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet, és május 1 megszülessen a megállapodás, vagy a lehető leggyorsabban, május 1 követően. Szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben lecsökkenteni azt a szakadékot, amelyet eredményezhetne Dánia távozása. A Dán partnereink a helyszínen készülnek, az Európai Uniós adatvédelmi jogszabályokat május 1 készítik el, de biztos, hogy erről majd a Dán kolléga fog beszélni. Tudjuk, hogy a Dán állampolgárok az Európol való együttműködést prioritásként kezelik, és ezért dolgozunk mi is az együttműködésen. A tanács végrehajtási határozata alapján Dánia felkerül arra a listára, amelyel az Európol megállapodást köthet. Ez az első lépés. Ma szeretnénk meghallgatni az európai parlamenti képviselők véleményét, figyelmesen meghallgatjuk, mit mondanak, hogy figyelembe is vegyük ezt a lehető leggyorsabban a tárgyalások során. Állunk elébe a megjegyzéseiknek, várjuk a tagok megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Szoreka úr, most pedig az tanács elnöksége következik, Cecilia Berti. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. A következő fejezetekben szeretnék beszélni. Először a 2016. december 15-i nyilatkozat utáni lépésekről beszélnék, erről a nyilatkozatról beszélt a bizottság is, ezt követően pedig különböző tényeket fogok ismertetni arról, hogy Dánia milyen fontos kontribúcióval élt az Europolhoz, az EU biztonságához általában. Aztán átérek azokra az intézkedésekre, amelyekre most lesz szüksége fontos fordulópont után. Szeretném világosan leszögezni, hogy azzal a szándékkal érkeztem, hogy meghallgassam önöket, és beszámoljak az önök észszerű észrevételeiről és javaslatairól. Szóval, milyen lépéseket hoztunk eddig? 2016. december 15-én kezdődik ez a történet. A nyilatkozatban idézem, a bizottság és Dánia a gyorsabban leggyorsabban megindítja a szükséges jogi eljárást, és meghozza a szükséges lépéseket, intézkedéseket, és így kapcsolatba lép a különböző releváns intézményes szerepvállalókkal. A 96-os cikke az Európa határozatnak úgy rendelkezik, hogy az igazgató tanács egy belső eljárásban tehát tesz javaslatot a tagok felvételére. Mm, ebben az esetben december 21-én érkezett egy levél ettől mm, az igazgató tanástól, mi szerint Dániával harmadik országként kössünk megállapodást január 5-én küldtem meg az Európai Parlamentnek a tanács a javaslatát ezt követően. És szeretnék példákat adni arra, hogy milyen hatékony információcserét biztosított Dánia az Európolon keresztül. Az Európol információs rendszere az EIS, az Europol fő adatbázisa egyben 2016-ban több mint 90 ezer lekérdezést végzett Dánia ebben az adatbázisban. Negyedik volt a tagállamok között ezzel, függetlenül a tagállamok méretétől. A fókuszpontokról is hallottunk eddig. Dánia 29 fókuszpontból 26-hoz hozzájárult a munkájával a CNR, vagyis az üzenetküldő eh, rendszer eh, is használta eh, Dánia 11%-kal növekedett 2015-höz képest a küldött üzenetek száma. a parlament és a tanács is arra ösztönözte a tagállamokat, hogy javítsák az információcserét, és ez így meg is valósult. Különböző prioritás képező területeken, így a rablás, terrorizmus és a jogellenes bevándorlás Dánia együttműködött az Európol 2016-ban 25 százalék át az összes üzenetnek Dánia cserélte rablás témájában, a terrorizmus témájában 16%-a érintette Dániát az üzeneteknek, ami a jogellenes bevándorlást illeti, 13%-a az üzeneteknek Dániát is érintette. Ennek alapján könnyű levonni a következtetést. Dánia tényleg olyan ország, amely megosztja adatait az Európolon keresztül. Nagyon fontos tehát, hogy 2017. május 1-től ne alakuljon ki egy működési hézag vagy vákum. Ez el is vezet a mondandóm harmadik fejezetéhez, vagyis ahhoz, hogy mit kell tennünk. Mivel nagyon sürgős a helyzet, és a tanács ugye levelet intézett az Európai Parlamenthez, Nos, a parlament véleményét, álláspontját kérjük minél hamarabb, ha lehet egy hónapon belül. Ezt követően, helyesen mondta az elnök úr, következik a második forduló, vagyis magának a megállapodásnak a megkötése. Az Európol igazgató tanácsának is jóvá kell hagynia ezt, és a tanácshoz meg kell küldeni mielőtt a tanács a határozatot elfogadja, újra konzultálnia kell az Európai Parlamenttel. Mihelyt ez a folyamat lezárul, az Európol és Dánia aláírhatja a megállapodást, bízunk benne, hogy még május esély előtt. Szarek úr arról is beszélt, hogy milyen fontos a 22-es jegyzőkönyv, a, a szerződésekhez csatolt 22-es jegyzőkönyv. Dániának nem lesz hozzáférése, és nem tud közvetlenül részt venni majd a döntéshozatalban viszont a jövőbeli együttműködési megállapodás tővé teszi majd az operatív adatok kicserélését, és így a működésben nem áll majd elő vákum. Tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, szeretném levonni a következtetéseket, a konklúziókat. Nagyon örülök neki a tanács nevében, hogy együttműködhetünk, és nagy érdeklődéssel tekintek a jövőbeli együttműködés elé ebben a sürgős ügyben. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a Dán hatóságok képviselőjének, Mikkelsen asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és Szeretném szívélyesen üdvözölni a szakbizottságot. Köszönöm, hogy meghívtak a Dán hatóságokat erre az eszmecserére, hogy a kollégák már említették. Az oka annak, hogy Dánia nem alkalmazhatja május elsője után már az Európol rendeletet, a 22-es jegyzőkönyv ezért Dánielra nem kötelező erejű, tehát az Európol szerződés. Az Európol lisszabonizálása volt a fő oka annak a Dán kormány döntésnek, hogy december 3-án népszavazást tartunk az opt-out, opt-in kérdéséről. A nem nemleges választ adott, és a Dán kormány tiszteletben tartja a választópolgárok döntését. A Dán népszavazás eredménye azonban nem elutasítása az Európol által végzett fontos komoly munkának, és szeretném hozzátenni, hogy a, Dén, a Dán parlament teljes mértékben támogatja a kormány erőfeszítéseit, hogy a működésről megállapodást kössünk az Európollal minden párt, így az opt-in pártoló, politikai pártok is egyetértenek ebben. Az Európai Unió belbiztonsága közös felelősségünk. A szoros együttműködés a bűnöldöző szervek és biztonsági szolgálatok között nagyon fontos az Európai Unióban, az Europol nagyon jelentős szerepet játszik a bűnöldöző szervek közötti információ cserében a tagállamok között. Dánia az Europolnak az Europol egyezmény aláírása óta tagja, és az évek során teljes mértékben a szabályok szerint részt vett a munkában. Ahogy már hallottuk, Dánia ez egyik fő információszolgáltató volt. 2014-ben és 2015-ben ráadásul Dánia végezte a legtöbb lekérdezést az EIS, vagy EIS rendszerben az együttműködés életképes országként való fenntartása alapvető érdeke Dániának és az Európai Unió többi tagállamának is. Közös érdekünk, hogy a bűnöldözési együttműködés folytatódjon, hogy így küzdhessünk a határokon túlnyúló bűnözéssel szemben ennélkül Dánia egyfajta vakfoltá válna a térképen. Biztos vagyok benne, hogy egyetértenek, ez nagyon kedvezőtlen forgatókönyv lenne, és ez nem kívánatos. A Dán kormány a bizottsággal egyeztetett, egyetértünk a bizottsággal, hogy megállapodást kell kötni, amivel minimalizálhatjuk a Dánia távozása által okozott károkat. Ez egy Dán specifikus megállapodás lesz, és nem eredményez teljes jogú tagságot, de a jövőbeli együttműködés lehetővé teszi Dánia és az Európa között. Ahogy a bizottság is elmondta, az adatvédelmi irányelvet Dánia 2017. május 1 előtt hatályba lépteti, Nagyon hamarosan a parlament elé kerül ez a tervezet. Az operatív megállapodást május 1-ére kell hatályba léptetni, vagyis nagyon szorít az idő, nyilván értjük, hogy önöknek is időre van szükségük a tervezet megvizsgálásához. Dánia készen áll mindenben segítséget nyújtani és hogyha kérdésük van, akkor szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönet mind a hármójuknak. Hat képviselőtárs szeretne kérdést feltenni. Van-e más? Azt kérem akkor, hogy két percben beszéljenek, és akkor a válaszokra is időt tudunk szakítani a koordinátorok üléséből is. Díaz de Mera úr, tessék. Muchas gracias, señor presidente. Elnök úr, köszönöm a szót. Először is szeretnék visszatérni arra, hogy én igenis úgy gondolom, hogy nagyon jól elmagyarázták ennek a dossziénak a tartalmi, illetve a formai kérdéseit is. úgy fogok hozzászólni ehhez a témához, mint olyan parlamenti képviselő, akinek azért van tapasztalata ebben a témában, hiszen a tanácsi határozattal én foglalkoztam az Európol kapcsán, de azért természetesen szerényen fogom megközelíteni ezt a kérdést. A dátum tehát 2017. május 1-je. Végigkövettem a vitát a tanácsban, a bizottságban, és természetesen a Dán kormány képviselőinek minden megnyilatkozását is figyelemmel végighallgattam. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni azért azt a tényt, hogy Dánia rendkívül fontos szereplője az európai biztonságnak. Tehát még egyszer mondom, Dánia nagyon fontos szereplője az európaiak, vagy fogalmazhatok úgy is, hogy Európa biztonságának. Ezt a tényt szeretném itt most kétszeresen is kiemelni. A tanács, a bizottság és a parlament között gondolkodhatunk egy intézményközi megállapodáson. Lehet, hogy ez túlzottan merésznek tűnik, ugyanakkor azért szeretném felvetni ezt a lehetőséget. Természetesen maximálisan tiszteletben tartom a dánok véleményét, amit december 3-án a népszavazáson kifejeztek. Ez olyan kérdés, amiben el kell fogadnunk a dánok véleményét. Petersonnal nagyon sokat beszéltem erről, ő nagy dán hazafi, és természetesen az európolos kérdéseket is tökéletesen ismeri. A Dán nagykövettel is találkoztam, az Európai Uniós Dán nagykövettel, és az elmúlt héten pedig az igazságügy miniszterrel is volt szerencsém és lehetőségem tárgyalni. Tehát elég jól ismerem ezt a dossziét, elég jól ismerem ezt az ügyet, és a különböző megoldási lehetőségek és formulák közül nagy óvatossággal és odafigyeléssel kell kiválasztanunk, hogy melyiket fogjuk majd megvalósítani. Két-három lehetőség is van, és a végrehajtandó reformokat még május 1 -e előtt le kell zárni biztosítanunk kell azt, hogy Dánia tisztában legyen azzal, hogy milyen fontos szerepet játszik Európa biztonságában, és hogy ezt a szerepet továbbra is betölthesse. Elnök úr, tudom, hogy nincsen túlzottan sok időm. A nyilatkozatot nagyon jónak tartom, tudom, hogy a tanácsi határozatot módosítani kell és mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy megszülessen minél hamarabb az a megállapodás, amely lehetővé teszi az együttműködést Dánia és az Európol között. Tehát mindenképpen meg kell valósítanunk ezt az együttműködést, és nagyon örülök minden olyan kezdeményezésnek, amely abba az irányban mutat, hogy Dániával minél hamarabb megszülessen az új együttműködési lehetőség. Köszönöm szépen Diaszemére ezt a részletes és fontos véleményt. Peterson úrnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Dánul fogok hozzászólni az anyanyelvemen. Köszönöm tehát a szót. Dániának szüksége van a parlament segítségére, hiszen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Remélem, hogy mindenki azon dolgozik majd, hogy Dánia ne hagyja el teljesen az Európolt, amikor május 1-én az új rendelet hatályba lép. Az a helyzet, amiben most az a helyzet, amiben most vagyunk, az tulajdonképpen a múlt év december harmadiki népszavazás következménye, de ne felejtjük azért el, hogy a Dán közvéleményt némiképp félrevezették, mert azzal kecsegtették őket, hogy Dánia mégiscsak az Európol tagja marad, de hogyha Dánia teljes mértékben kilép az Európolból, akkor az a határokon átnyúló bűnözés elleni harcot és a terrorizmus elleni harcot rendkívüli módon visszaveti. Tehát, hogyha külsős lesz Dánia az Európol szempontjából, akkor a bűnözés elleni harc és az információáramlás nem fog megfelelőképpen megvalósulni. Tehát európai, Európa biztonsága nem lesz olyan erős, mint lehetne. Éppen ezért mindannyian azon kell, hogy dolgozzunk, hogy Dánia teljes jogú tagja lehessen az Európolnak, mert ez Dánia érdeke, és ez az Európai Unió érdeke. Természetesen tudom, hogy a mi hibánk ez, tehát Dánia hibája ez, nem is okolok érte senki mást, és köszönetet szeretnék mondani a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamenti képviselőknek, hogy ennyire megértőek voltak, és hogy továbbra is nyitottak arra, hogy megoldjuk ezt a hazám számára nagyon komoly kérdést. Úgyhogy én mindenképpen a konstruktív együttműködés mellett állok. Köszönöm szépen, Zipel asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ahhoz, hogy fellépjünk a szervezett bűnözés ellen, amely a legtöbb esetben határokon átnyúló jellegű, ahhoz megfelelő együttműködés szükséges. Tehát nemzeti szinten nemzeti intézkedésekkel és nemzeti bizonyítékokkal nem lehet fellépni a szervezet bűnözős ellen, tehát az együttműködésre szükség van. Ugyanakkor a Peterson által felmet, felvetett kérdéseket szeretném megismételni, sőt kiegészíteni. A kérdésem az, hogy egyet tudunk-e érteni abban, hogy a dánokat, a dán pártokat, a dán embereket megkérdezzük, hogy mégis mi vezetett oda, hogy erről népszavazást kellett tartani. Mégis miért? Mégis miért? És most abban a helyzetben vagyunk, hogy valamilyen trükkös, hátsóajtós megoldást kidolgozzunk, hogy Dánia mégis bent maradjon az Európolban, ami meg aztán ellene megy a népszavazás eredményének, amiben az emberek azt mondták, hogy Dánia ne legyen az Európol tagja. Úgyhogy most elég nehéz helyzetbe kerültünk. Itt van egy klub. Hogyha valaki egy klubnak a tagja, akkor el kell fogadni a szabályokat. De úgy tűnik, hogy az Európai Unióban Mégsem ez történik. Minden normális klubban az emberek tartják a szabályokat a klubhoz. És mit látunk itt az Európai Unióban? Jaj, hát én szeretnék a klub tagja lenni, de mondjuk itt meg ott meg amott nem. Hát hogy működik ez? Így működik az Európai Unió. Ezt nevezzük együttműködésnek. És van itt még egy fontos pont. Dániával foglalkozunk, és Dániára úgy kell tekintenünk, mint a harmadik ország lenne, és szeretném megkérdezni a jogi szolgálattal, hogy ezt mégis hogy lehet megtenni. Egyébként ezt már hivatalosan is megkérdeztük, hogy legalább valami jogbiztonság alapján tudjunk dolgozni. És hangsúlyoznám azt, amit Petersen kolléga elmondott, hogy ez a helyzet nem maradhat így örökké. Tehát maximálisan egyetértek azzal, hogy valamilyen szinten az Európol tagja kell, hogy legyen Dánia, nem úgy, mint minden más tagállam, de hát valahogy mégiscsak szükség van erre. Úgyhogy várunk minden kijelentést, közleményt, ötletet, amely arra irányul, hogy valahogy mégiscsak visszahozzuk Dániát az Európol karjaiba, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben ne rendkívül furcsa és őrült együttműködési módokat kelljen kidolgoznunk, hogy ne egy sunset záradék mentén kelljen dolgoznunk, hogy ne kelljen trükköznünk, hanem Dánia maximálisan együttműködhessen az Európollal. Köszönöm szépen. Fogunk ezzel a kérdéssel majd a koordinátorok ülésén is foglalkozni, most pedig Ernst asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Igen, hát fogas kérdés ez. Tiszteletben kell tartani a népszavazást, ennek az eredményét, bár teljesen mindegy, hogy mi az eredménye, tiszteletben kell tartani. Ez világos a számunkra. A másik kérdés, amiről nagyon őszintén szeretnék beszélni, az az, hogy az ember vagy bent van, vagy kint van. Úgyhogy az ezzel kapcsolatos vita teljesen jogos. De nehéz is ez a vita, főleg akkor, ha azt látjuk, hogy népszavazáson népszavazásra bocsátanak egy ilyen bonyolult megállapodást. De hát a népszavazás az nemzeti ügy. Mindannyian tudjuk, hogy a frakció nem lelkesedik maradéktalanul az Európolért mindenben. Volt néhány olyan pont, amit bíráltunk. De logikus az is, hogy a határokon átnyúló büntető eljárásokban szükség van az együttműködésre. Ezt nem tagadhatjuk, ez szükséges. És most meg kell néznünk azt, hogy hogyan tovább. Ami számomra világos, és amiről szeretnék többet haladni, hallani, az az, hogy hogyan fog kinézni a megállapodás a külvilág felé. Dánia nem fog hozzáférni az adatbázisokhoz, de mégis lesz egyfajta adatcsere. Tudna erről beszélni, hiszen személyes adatokról lesz szó. A személyes adatok védelmével kapcsolatos megállapodást tiszteletben kell tartani, de közben nem fér hozzá az adatbázisokhoz, Dánia mégis lesz adatcsere. Kérem, magyarázza el, hogy fog ez működni. Jó lenne ezt még egyszer megvizsgálnunk időbe, az időnkbe ez belefér, jó lenne, ha május első előtt még itt a parlamentben ennek helyet adhatnánk. Természetesen meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi legyen. Az SND javaslatait én támogatni tudnám, közel állnak hozzám, érdekeltek vagyunk abban, hogy legyen megoldásunk. A Dán parlament egyöntetően döntött arról, hogy szülessen valamilyen megállapodás, ezt nem kellene blokkolnunk. Bár Tudjuk azt, hogy lehet, hogy olyan fejlemények felé indulunk el, amelyeket nem is igazán akarunk, hiszen differenciálnánk az Európai Unióban. Ezt igazából nem tudjuk megváltoztatni, csak a valósággal dolgozhatunk. Tényeket kérnek szépen, és jogilag is tisztázni kellene a helyzetet. Okay, thank you. Um... Köszönöm szépen. Øh, princippet omkring national selvbestemmelse. Köszönöm, elnök úr. Valóban helyet kell hagyni a nemzetek önmeghatározásának, és annak, hogy országok eldöntsék, hogy milyen irányba szeretnének tovább lépni. Vannak ilyen lehetőségek, nagyon sok opt-out volt már az Egyesült Királyság esetében, Dánia esetében, ennek teret kell adni. És a kérdés most az, hogy a Dán kormány és a tanács és a bizottság között milyen megállapodás születhet, létrejöhet egy komprehenszívebb, egy átfogóbb megállapodás, mint amire eddig lehetőség volt. Természetesen a Dán parlament és minden egyes parlamenti párt ott kell, hogy támogassa ezt. Úgyhogy az ECR nevében mindenképpen támogatom ezt az eljárást, ami elindult. Remélem, hogy ez a lehető leggyorsabb és legzökkenőmentesebb lesz. Tudom, hogy vannak még jogi kérdések, amiket tisztázni kell, de úgy gondolom, hogy hamar és gyorsan lezárható lesz ez a folyamat, még a 2017. május 1 dátum előtt, legalábbis az ECR mindenképpen ezen dolgozik. Köszönöm szépen, és Benston képviselő lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Én is anyanyelveben fogok hozzászólni. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták azt, hogy a, az Európolon belül mégis a tovább dolgozhasson Dánia. És Peterson kollégához csatlakozva, igen, gondolkodnunk kell azon, hogy lehet -e egy B vagy C típusú tagság. Meg kell néznünk azt, hogy Dánia akkor kap-e közvetlen hozzáférést az adatbázishoz, vagy pedig az operatív hozzáférés milyen lesz, valamint hogy a management boardban vállalhat-e szerepet, de ezek rendezésével úgy gondolom, hogy kidolgozható egy olyan viszony, amely értelmes és megfelelő mindenki számára. A megállapodás valószínűleg nem teljes Európol tagsághoz vezet majd, de elképzelhető másmilyen jellegű tagság is. Tehát remélem, hogy lesz arra lehetőség, hogy esetleg egy további népszavazás újra visszavisz minket az Európolba. Köszönöm. Azt gondolom, hogy minden hozzászólás egyértelmű volt. Nem hiszem, hogy igazán válaszokat kellene adni rájuk, nem volt bennük sok kérdés, de ha mégis szeretnének röviden reagálni, akkor kérem, Luigi a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenekkel szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek, akik hozzászóltak, mert az önök aggodalmának a hangja nagyon fontos számunkra. Pillanatnyilag támogatást nyújtunk az Európolnak ahhoz, hogy a működési megállapodást meg tudják kötni. A felhozott szempontok nagyon relevánsak, az adatvédelem szempontja például Ugye a Dán képviselő megerősítette, hogy a adatvédelmi irányelvet átültetik is elsőjéig ez nagyon fontos. Szippel asszony szempontja is nagyon fontos, nem csak politikai szempontból releváns, hanem az én szempontomból, a biztonság szempontjából is. A korlátozott idő, ami rendelkezésre áll a az operatív megállapodásra. Ugye Dánia nagyon fontos közbiztonsági partner, és meg kell vizsgálni, hogy hosszú távon hogyan tudja Dánia javítani az Európollal való együttműködését. El kell gondolkodnunk azon, hogy a megállapodásba vegyünk bele valamilyen felülvizsgálati záradékot is, és később értékeljük majd, hogy hogyan működik a megállapodás az egyetlen módja Dánia teljes körű részvételének azonban a 22-es jegyzőkönyv alkalmazása lenne. Nyilván sok fokozata lehetséges az együttműködésnek, meg kell vizsgálnunk, hogy mit fognak alkalmazni. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy a tanácselnökség szeretne reagálni bármire, kérem röviden. Köszönöm szépen. Én csak uh, szeretném dicsérni Diaz de Mera úr szavait. Zippel asszony fő kérdésére Szoreka úr adott választ, eh, ugye az adatvédelem eh, kapcsán a nyilatkozat első bekezdése így eh, fejeződik be. A jövőbeli megállapodás megfelelő szintű operatív együttműködést és releváns adatcserét kell, hogy lehetővé tegyen megfelelő adatvédelemmel. Tehát a nyilatkozat szellemével összhangban lehet majd ezt a munkát elvégezni. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a három meghívottunknak, és biztosítani a kollégákat, hogy figyelme fogják eh, venni a szempontjaikat, Nyilván a tovább lépést nem nekem kell kommentálnom, mármint hogy milyen politikai döntés vezetett ide, viszont azt ismertetnem kell, hogy mi következik most ebben a helyzetben ugye itt van közöttünk a korábbi Európol jelentéstevő is, a koordinátoroknak ki kell nevezniük egy jelentéstevőt, ezt asszony Diaz de Mera úr említették a jogi szakvéleményt, hogy ezt sürgősen el kell készítetni felelősség teljesen. a koordinátorok a mai ülésükön így dönthetnek. A legfontosabb az, hogy Dániának is kötelezettséget kell vállalnia egyértelműen, és a rendőrségi irányelv átültetése nagyon fontos, a Schengeni részvétel, illetve a bíráskodási gyakorlat figyelembevétele a LIBE szakbizottságban értjük a működési szükségleteket, illetve azt, hogy fontos Dániával együttműködni a közbiztonság területén az Európolon keresztül. Sok ülésen beszéltünk erről, tudjuk, hogy milyen fontos ez a téma. Mondjuk ki világosan, a benyújtott javaslat megfosztja a parlamentet a társjogalkodói jogosítványaitól. Ez kivétel kell, hogy legyen, ahogy elmagyarázták a tapasztalt képviselőtársak itt ma. A megoldás, amit találunk, az új rendeletnek megfelelő megold, megállapodást kell, hogy eredményezzen május 1-től hatályba léptethetőt, és később majd valamilyen más jogi aktusra kell átállnunk a kivételes időszak után. A koordinátorokkal ezt is megbeszéljük ma délután, illetve mindezeket a szempontokat. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hogy hajlandóak voltak megvitatni ezt a kivételes ügyet. Köszönet a meghívottaknak, köszönet a képviselőknek. 5 órakor folytatjuk erről a megbeszélést. Köszönöm.